hogy sikerül a céljainkat elérni, azaz lezárni a tárgyalásokat június vége előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök asszony. Kollégák, az állásfoglalás tervezetről szóló vitát lezárom, a szavazás pedig ma 12 órakor kezdődik. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk, és a következő napirendi pontra térünk rá, ami a közös vita az Európa 2020-as stratégia és a foglalkoztatás politikai iránymutatások. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek, illetve Pervans Berész jelentése is előttünk van a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatásokról, illetve egy bizottsági állásfoglalás a tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtásáról. A vitát tehát Martonyi úr felszólalásával kezdjük a tanács nevében. Madame President. Elnök asszony, tisztelt képviselő, Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy olyan, olyan témáról szólhatok önök előtt, amely különösen fontos a magyar elnökség számára, ez pedig az Európa 2020-as stratégia. Mindennyiunk számára fontos ez a téma. Világos, hogy Európának több nehéz feladattal meg kell birkóznia, hogyha versenyben kíván maradni a világ többi részével. Egyes kihívások a gazdaság és pénzügyi válság miatt merültek fel, mások azonban amiatt merültek fel, mert szerettük volna teljesíteni a 2010-es Lisszaboni stratégia célkitűzését. Ahogy ezt gyakran mondják, a válság lehet lehetőség is. Mind az ókori görög, mind pedig a kínai interpretáció szerint ez lehetőség is lehet a megoldás felé és az áttörés felé. Ezért gondoljuk azt, hogy a válság kulcsfontosságú tényező most abban, hogy a tagállamokat arra motiváljuk, hogy gyorsan fogadjanak el egy új európai stratégiát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében, ez az Európa 2020-as stratégia. Meggyőződésem, hogy ez a stratégia fellendíti a termelékenységet, és megerősíti a növekedési potenciált, és a hozzájárul ahhoz, hogy Európa mind uniós, mind nemzetközi szinten megerősödve lábaljon ki a válságból. Erősíti a termelékenységet, a növekedési potenciált, a társadalmi kohéziót és a gazdasági kormányzást. Ez fontos ahhoz, hogy ha, ha versenyképességek akarunk, versenyképesek akarunk lenni, nem utolsó sorban Ázsia rohamosan növekvő piacaival szemben. Továbbá, ha fenn akarjuk tartani és megkívánjuk őrizni, az európai felfogás egyik legfontosabb vonását jelentő szociális modellt, vagyis az életmódunkat. Az Európa 2020-as stratégia öt kiemelt uniós célt rögzített, amelyek a tagállamok és az unió fellépéseinek alapját alkotják majd a következő területeken. A foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása, az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatos céljainak, céljaink megvalósítása, a képzettségi szint javítása, valamint a társadalmi befogadás elősegítése mindenek előtt a szegénység csökkentése révén. A bizottság eh, hét olyan kiemelt kezdeményezést dolgozott ki és nyújtott be, amelyek hozzájárulhatnak egy célok sikeres megvalósításához. A kezdeményezések tartalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság az egységes piac megerősítése, valamint a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzés érdekében javasol. Európai Digitális Menetrend, Innovatív Unió, Mozgásban az Ifjúság, Erőforrás Hatékony Európa, Iparpolitika, Globalizáció korában új készségek és munkahelyek menetrendje, és Európai Platforma Szegénység ellen. Valamennyi kezdeményezés terén össze kell hangolni mind az uniós, mind a tagállami hatóságok erőfeszítéseit, hogy azok kölcsönösen erősítsék egymást. 2010. decemberében az első végrehajtási jelentés, amelyet a belga elnökség a bizottsággal és a magyar elnökséggel szoros együttműködésben készített, áttekintette az Európa 2020 stratégia júniusi elindítása óta elvégzett munkát. A jelentés kiemeli azokat a legfontosabb esemény, eredményeket, amelyek a különböző tanácsi formációk által a hét kiemelt kezdeményezéssel kapcsolatban végzett munka során születtek, valamint leszögezi, hogy milyen előrelépésekre került sor azon szakpolitikai területeken, amelyek a belső piac, a kohéziós politika és az agrárpolitika, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a stratégiában. A jelentés számba veszi továbbá, hogy az elmúlt hat hónapban milyen tevékenységek és kezdeményezések voltak azok, amelyek az öt uniós kiemelt cél elérését szolgálták. Hadd emeljek most ki néhány fontos szempontot a gazdasági kormányzással kapcsolatban. A gazdasági kormányzás reformjának végrehajtása elengedhetetlen a válság leküzdéséhez és az európai gazdaság fellendítéséhez. Ezért az Európa 2020 stratégia szorosan kapcsolódik az úgynevezett európai szemeszterhez. A makrogazdasági felügyelet kulcsfontosságú, első alkalommal a magyar elnökség alatt alkalmazandó új eszközéről van szó. Ez az új folyamat 2011. januárjában indult, amikor a bizottság benyújtotta az éves növekedésről szóló felmérését. A magyar elnökség különös figyelmet fordít arra, hogy biztosítsa az európai szemeszter zökkenőmentes lebonyolítását. Ezért Számos vitát fogunk szervezni minden érintett tanácsi formációban. Az Európai Tanács márciusi ülésének előkészítése során. Az általános ügyek tanácsa kapta azt a feladatot, mindenek előtt, hogy március 21-i ülésére készítsen összefoglaló jelentést a tanács különböző formációiban folytatott munka fő üzeneteiről. Ezt a jelentést be fogják nyújtani az Európai Tanácsnak márciusban, és ez lesz az alapja azon megbeszéléseknek, amelyek célja a strukturális reformokkal és a költségvetési konszolidációval kapcsolatos prioritások meghatározása. Az Európai Tanács márciusi ülését követően a tagállamok véglegesítik majd a nemzeti reformprogramjaikat, valamint stabilitási és konvergencia jelentéseiket, amelyek április, amelyeket áprilisig kell benyújtaniuk a bizottságnak. A munka ezt követően az ország specifikus ajánlások kidolgozásával folytatódhat, amelyeket, amelyeket a tagállamok figyelembe vesznek majd 2012-es költségvetésük véglegesítése és növekedési stratégiáik végrehajtása során. Elismerem, hogy sűrű ez a program, de reméljük, hogy sikerül lezárni júniusig, júliusig. Elnök úr, tisztelt képviselők! A 2020-as stratégia kulcsfontosságú szerepet játszik az Európai Unió jövőbeni gazdasági sikere szempontjából, és ez szorosan összefügg a gazdasági iránymutatásokkal. Hogyha nem tudunk verseny, versenyképesek lenni, és nem tudunk növekedést garantálni, akkor nagyon nehéz lesz a szociális vívmányok megtartása befelé, és nehéz lesz kifelé biztosítani Európa szavát. Ez a legnagyobb kihívás, és biztos vagyok benne, hogy számíthatunk az Európai Parlament segítségére. segítségére. Köszönöm, elnök Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. A, az elnökségnek a bevezető beszédét nagyon fontos témáról van szó, az Európa 2020-as stratégia, különösen a válságban fontos ez, hiszen a munkanélküli, munkanélküliségi ráta is magas, ez foglalkoztatja a legjobban az állampolgárokat, a foglalkoztatás politika tehát életbevágó fontosságú, és a 2020-as stratégiában is kulcs ez. Andor László következik az Európai Bizottság nevében. Üdvözlöm, biztos úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Bartonyi úr, tisztelt képviselők! Ahogy tudják, az Európai Bizottság az első éves növekedési jelentését a 2020-as stratégiával kapcsolatban tavaly az előző hónapban fogadta el. A most indítjuk be az első gazdaságpolitikai koordinációs ciklust, az európai szemesztert. Elmögött az alapgondolat nagyon egyszerű. Szeretnénk biztosítani a gazdaság és a monetáris unió stabilitását. Nincs más lehetőségünk, mint az, hogy előzetes koordinációt végzünk, a gazdaságpolitikákat koordináljuk az EU-n belül. A nemrégi adósságválság, amely érintette az eurózóna tagállamait, nagyon világosan mutatja, hogy ezt meg kell tennünk. Tehát egy robusztusabb megközelítésre van szükség, és ez mutatja, hogy az EU felismerte, hogy a tagállamok gazdaságai mennyire összekapcsolódtak, és az, hogy az egyik tagállam milyen politikákat fogad el, kihat a többi tagállamra is. Az európai szemeszter tehát most a valódi teszt lesz, a puding próbája az evés. Meglátjuk a helyi partnerségek, amelyek kulcsfontosságúak voltak számunkra, hogyan működnek. Most kell bemutatnunk azt, hogy az Európai Unió közösen be tudja azonosítani a legsürgősebb politikai reformokat, amelyekre szükség van, és a megfelelő válaszokat is meg tudja adni. Az éves növekedési jelentés nagyon világosan fogalmaz a kulcsfontosságú prioritásokról. Integrált megközelítést alkalmaz a válságból való kilábaláshoz. Tíz kulcsfontosságú lépés van három fő fejezet alatt. Először is nagyon szigorú fiskális konszolidációra van szükség a pénzügyi ágazat átszervezéséről, a makroekonomiai stabilitás erősítéséről. A második dolog a strukturális reformok, a foglalkoztatás növelés, növelése érdekében, és végül pedig a növekedést ösztönző intézkedések. Aggájaikat figyelembe vettük az éves növekedési jelentésben, értjük, hogy önök úgy gondolják, hogy az integrált útmutatásoktól egy kicsit eltérünk. Azonban hadd fogalmazzak világosan. Az Európai Bizottság szándékosan választotta ezt a megoldást, azt, hogy az idei éves növekedési jelentést a legfontosabb kihívásokra fogja összpontosítani, tehát a jelenlegi gazdasági válságra fókuszálunk, és a gazdasági fellendülés, illetve a munkahelyteremtés érdekében teszünk meg mindent. Ez a jelentés konzisztens az integrált útmutatásokkal, a foglalkoztatási útmutatásokkal is. Üdvözlöm azt, hogy a parlament támogatja a bizottság azon javaslatát, hogy változatlanul hagyjuk a foglalkoztatási útmutatásokat 2011-re. Valóban életbevágó a stabil politikai kereteket megteremteni egészen odáig, amíg a 2014-ben a 2020-as stratégia félidős felülvizsgálatához érkezünk, mert így a tagállamoknak lesz ideje reformokat megvalósítani. A foglalkoztatási útmutatások adják az alapját egyébként a közös foglalkoztatási jelentéseknek, amelyek az éves növekedési jelentés részét képezik, és itt szerepelnek a legsürgősebb intézkedések, foglalkoztatás témájában például. Először is az, hogy foglalkoztatásbarát adó intézkedéseket vezetünk be, tehát nem a foglalkoztatást terheljük az adókkal, a piac szegmentációját megszüntetjük, megpróbáljuk a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtését jobban támogatni, szolgáltatásokat biztosítani, hogy mindenki visszatérhessen a munkaerőpiacra, illetve az önfoglalkoztatókat is támogatjuk. Végül pedig növeljük az idősebb munkavállalók részvételét a munkaerőpiacokon. Fontos az is, hogy a foglalkoztatási útmutatások az egyes országokra vonatkozó ajánlások alapját képezik majd. Ugye a tanács a 100 48-as, a szerződés 148-as cikke alapján megfogalmazhat ilyen ajánlásokat a tagállamoknak. Márciusban a tavaszi tanácsülésen fogunk, fog erről vitázni a tanács, és aztán a tagállamok megkapják az ajánlásokat. Az Európai Bizottság azt várja a tagállamoktól, hogy vegyék figyelembe ezeket az ajánlásokat akkor, amikor a saját stabilitás és konvergencia programjaikat megfogalmazzák az Európai 2020-as stratégián belül. Az Európai Bizottság a nemzeti reformprogramokat részletesen megvizsgálja majd, ezeket április második felében kell benyújtani. Aztán a programok vizsgálata alapján a szerződés értelmében országspecifikus politikai útmutatásokat és ajánlásokat fogalmazunk meg, amelyeket a tagállamok figyelembe vesznek a 2012-es költségvetésük kialakításakor. Ezeket az ajánlásokat a tanácsnak a nyár vége előtt el kell fogadni. Elnök úr, tisztelt képviselők, hadd zárjam azzal, hogy nagyon fontos az önök szerepe abban, hogy sikeresen tudjuk megvalósítani az Európa 2020-as stratégiát, és különösképpen gondolok itt a hét kiemelt kezdeményezésre. Az önök szerepe társjogalkotói szerep, enélkül nem lehet sikeresen végrehajtani ezt a stratégiát. A megfelelő keretek megteremtése kulcsfontosságú, hogy a célkitűzéseket elérjük. Az új többéves pénzügyi keretekről indított vita nem sokára megkezdődik. Az Európai Bizottság júniusig fogja benyújtani a javaslatait. Önök a költségvetési hatóság egyik karja, a tanács a másik, és az önök szerepe fontos abban is, hogy a 2020-as célkitűzések az Európai Unió költségvetésében is tükröződjenek, egyébként nem leszünk hitelesek. A pénzügyi prioritásoknak tehát összhangban kell lenni a stratégiai és politikai célkitűzéseinkkel. Most a fiskális megszorítások időszakát éljük, tehát nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió valódi hozzáadott értéket teremt, és minden egyes elköltött euró komolyabb hozadott értéket teremt uniós szinten, mint hogyha helyi szinten költenénk azt el. Tehát minden szinten mindenkinek, a politikusoknak sajátjukénak kell érezni ezt a projektet. Csak akkor tudjuk elérni a célkitűzéseinket és a megfelelő növekedés útra állítani Európát. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló jelentéstevő lesz, Pervans Perez. Tessék, van a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanácselnök úr, tisztelt biztos úr a e, Szociális és Foglalkoztatási Szakbizottság nevében nagyon hadd fejezzem ki örömömet eh, ezzel a vitával kapcsolatban és az európai szemeszterrel kapcsolatban. Az Európai eh, Bizottság, illetve biztos úr úgy döntött, hogy a foglalkoztatási iránymutatások érvényessége fennmarad, és az Európai Parlament ezt támogatja. Eh, szeretnénk azonban felhívni a figyelmét három pontra. Az első a tartalomról szól, az éves növekedési felülvizsgálat tartalmáról szól. Nagyon megérintett bennünket az, hogy a foglalkoztatás és a munkanélküliség kérdése másodlagos prioritás a költségvetési konszolidáció tekintetében. Ön is azt mondta, hogy ez a munkaerőpiacok működése szempontjából rendkívül fontos. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok és az egyes tagállamok népei és kormányai között kötött szociális paktum ezzel ebben egy törést érnek el. Nagyon fontosnak tartjuk az oktatást, itt felmerülnek különböző kérdések, az oktatás kérdése, a vasárnapi, boltok vasárnapi nyitvatartásának kérdése. Azt gondoljuk, hogy itt nagyon, ez nagyon ne, negatívan érinthet bizonyos társadalmi csoportokat, a nőket például, a fogyatékkal élőket. A költségvetési konszolidáció úgy tűnik, hogy az alfája és omagája ennek az éves növekedési felülvizsgálatnak. A második pont, ami aggaszt bennünket, az az, hogy ezen a felülvizsgálat során önök a nemzeti reformprogramokat meghatározzák. De nagyon fontos dolgok merülnek itt fel. Mi lesz a parlamenti vitákkal kapcsolatban, még akkor is, hogyha a foglalkoztatási iránymutatások érvényesek maradnak, mégis hogyan tudnak demokratikus vitát folytatni a témában. A szerződés 148-as cikke, amely a foglalkoztatás politikával foglalkozik, illetve a 121-es cikke, amely a gazdaságpolitikával foglalkozik. Az Európai Parlamentben nagy a zavar. Egyrészt itt van a 2020-as stratégia, van Rampoy úr eh, munkacsoportja, aztán a gazdasági kormányzás kérdése, amelyel foglalkozott a parlament, a szerződés felülvizsgálata, amely a pénzügyi felülvizsgálat európai mechanizmusát kívánja megvalósítani. Ezzel egy ennek a ugye, szerződés módosításáról is eh, felmert, felmerült a vita. Merkel kancellár és, és Sárközi elnök ekközben a versenyképességi paktumot vezeti be, vagy erről beszél. Közben pedig itt vannak a foglalkoztatási iránymutatások, amelyekben nagyon homályos térségben próbálják a nemzeti fejlesztési terveket megvalósítani. Tavaly a belga elnökséggel sikerült megállapodni, a foglalkoztatási iránymutatásokban egy pont volt a, a kormányzás kérdése, amelyre, amelyhez nagyon is ragaszkodtunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem lehet gazdasági, szociális politikát sikerre vinni, akkor, hogyha ez nem kíséri demokratikus vita. És a demokratikus vita felmerül itt, az, fel, ez felveti az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek kompetenciáját, illetve a valódi együttműködést a szociális partnerek részéről. Néha az az érzésünk, hogy az önök által benyújtott javaslatok ezen elemeknek hátat fordítanak, pedig ezek adják a demokratikus életet élet kulcspontjait. Azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell venni, mert felmerül a koherencia hiányának a kockázata, felmerül annak a kockázata, hogy a közösen elhatározott célokat, céloknak hátat fordítunk, pedig ez lenne a sikerünk kulcsa, mégpedig a közösségi szellem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sharon Bowles asszony következik az Econ bizottság nevében. Köszönöm szépen! Új időszakban lépünk a gazdasági kormányzás időszakába. Az európai szemeszter olyan struktúrát kínál, ahol az integrált útmutatók, a 148-as és 121-es cikk értelmében be kell, hogy épüljenek, és a parlament véleményét ebben ki kell kérni. Ha a tágabb kontextusban vizsgáljuk ezt, a stabilitás és növekedési paktum, illetve a makrogazdasági felügyelet becsatlakoztatható a 2020-as stratégiába, az integrált útmutatásokba. Ez azt jelenti, hogy ez a szemeszter nagyon is koherens kereteket teremt a különböző gazdasági kormányzási folyamatokhoz az Európai Unióban, úgyhogy ezek mind erősítik egymást. Az ECON szakbizottság azt is hangsúlyozza, hogy a gazdasági kormányzást mindenképpen közösségi módszerre kell alapozni. A folyamatoknak átláthatóaknak, elszámoltathatóaknak kell lenniük, csak ekkor kaphatják meg az állampolgárok támogatását. És ez azt is jelenti, hogy a parlamentnek itt megbizatása van, már kapott szerepet, és ahol a parlamentnek feladata van, a demokratikus megbizatását ki kell, hogy teljesítse. Az Ekon szakbizottság támogatja a foglalkoztatási szakbizottságot is ebben. Köszönöm. Az Európai Néppárt nevében most Korien Fortman Kollasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdaság és pénzügyi válság fájdalmas módon tette nyilvánvalóvá azt, hogy a versenyképességünk és ezzel együtt a szociális piacgazdaság veszélyben van. Ezért tanulnunk kell a válságból. A belső piacot jobban ki kell használnunk. Biztosítani kell a rendszerünk működését, jobban kell működnie a munkaerőpiacnak is. Ezért a frakciónk üdvözli az éves növekedési jelentést, valamint az ECOFIN tanács január 15-ei következtetéseit. Nagyon nagyra törő célokat fogalmaztak meg, ami a következő szemesztert illeti. Világos olyan Európára van szükség, amelyben fenntartható növekedés érvényesül, és amelyben az állampolgárok számára elegendő munkahelyet tudunk biztosítani. Ez csak egy stabil euró és egy stabil gazdaság révén valósítható meg. Mindkettő esetben érvényesül az, hogy a tagállamoknak konszolidálniuk kell a költségvetésüket, hiszen ezzel nem csak azok a problémák akadályozhatók meg, amelyekkel most szembesülünk a tagállamokban, a magas deficit, a magas eladósodottság. Ezzel megalapozzuk a jövendő generációk számára a növekedés és a fejlődés lehetőségét. A néppárti frakció továbbra is az erős gazdasági irányítást támogatja, amely három pilléren alapul, egy jó, szolid növekedési és stabilitási paktummal, egy jó makrogazdasági felügyelettel, és ide tartozik az EU 2020-as stratégiája is, de ehhez fontos a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködése is. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nincs szükség egy új versenyképességi paktumra. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében Udo Bolmán következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, kedves kollégák! Figyelemmel hallgattam, amit mondtak, elolvastam az éves növekedési jelentést, elolvastam az ECOFIN következtetéseit is, és azóta egy dolog teljesen világos a számomra. Az Európai Unió nem csak gazdasági válságban, hanem politikai válságban is van. Az, amit önök javasolnak nekünk, nem új. Kérjék el a munkatársaiktól az elmúlt tíz év dokumentumait, mindig ugyanazt olvashatjuk mindegyikben. Nevezetesen, hogy az állami kiadások túl magasak, az áll bennük, hogy az egyetlen lehetséges alkalmazkodási mechanizmus a bérekben áll, ezek mindig túl magasak. Más javaslatot sohasem hallottam. Mindig ugyanaz az ideológia érvényesül ezekben a dokumentumokban, de ennek semmi köze nincsen a tapasztalható empirikus gazdasági realitásokhoz. Azt javasolnám önöknek, hogy azoknak, akik a tanácsban és a bizottságban elkészítik a javaslatokat, azokat küldjék el az ECOM-ba. Meg akarjuk ismerni, hogy milyen gazdasági modellek alapján gondolkodnak. Európa tekintetében nagyon fontos eltekinteni a német növekedési rátáktól, akkor majd érteni fogják, miről beszélek. Kérdem én, hogy a befektetésekről miért nem esik szó, amikor a legalacsonyabb a beruházási kvóta? Miért nem esik szó a bevételek javításáról, illetve a ciklikus igazságosságról, hogy együtt tudjunk növekedni, hogy együtt tudjunk kilábalni a válságból. Önök nem tették meg a szükséges lépéseket ezúttal, és nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni az európai állampolgárok elvárásainak. De egy dolgot elmondhatok önöknek, hogyha ebben a szellemben akarnak márciusban dönteni a gazdasági irányítási csomagról és a stabilitási és növekedési paktum további jövőjéről, az infrakció ezt nem fogja támogatni. Köszönöm. Léna Ek következik a liberálisok nevében. Mikrofont kérünk. Thank you. Köszönöm. Egy évvel ezelőtt ugyan itt beszéltünk arról, hogy a globális pénzügyi válság leküzdéséhez milyen lépésekre van szükség. Akkoriban mi javasoltuk a gazdasági kormányzást, a mi frakciónk, de ezt elutasították, hogy ez túlságosan ambiciózus. Ma úgy látom, hogy számos javaslatunk megvalósult, ennek örülök. Ma azonban nagy hézag van az EU 2020 stratégia ambíciói és a pénzügyi források között, amelyek rendelkezésre állnak a 2012-es költségvetés tervezésekor az Európai Bizottságnak világosan azonosítania kell, és világosá kell tennie e, azt, hogy melyek azok a kiadások, amelyek a stratégiához kapcsolódnak. Ezek a több éves pénzügyi keret szempontjából is elengedhetetlenek. Emellett a tagállamokhoz is szeretnék fordulni. Úgy látom, hogy a tanácsban a pénzügyi miniszterek, az én pénzügyminiszterem is óckodik attól, hogy a jövőbe ruházzon be. Pedig a nemzeti költségvetéseknek ezt kell tükrözniük, és az európai költség, projektekhez költségvetésre van szükség, csak akkor tudunk a jövőbe befektetni. A pénzt a megfelelő helyre kell tenni. Hogyha ezt nem így tesszük, meg, nem így tesszük akkor nem lesz növekedés, nem lesznek munkahelyek. Azt kérem ezért az Európai Bizottságtól, hogy konkrétabb joga jogalkotási javaslatokat nyújtson be, a tagállamok pedig egyértelmű szándékot mutassanak a ö, munkahely teremtő területeken, például az energia hatékonysági célok megvalósításában világosabb elkötelezettséget mutassanak. A stratégiai energia ö, technológia terv, az elektrosziktató tanulás, az energiahatékonysági cselekvési terv, ezeket már elfogadták, de a tanácsban nem igazán tudnak pénzt szerezni erre, pedig ezeket finanszírozni kell ezeket a projekteket, eh, hiszen ezek a tervek eh, munkahelyeket ter- ter- teremthetnek. A 2020-as állásfoglalásunkkal a frakciónk világos üzenetet küzd a tanácsnak, túlságosan gyenge a jelenlegi elkötelezettség, a, a közösségi módszert kellene visszaállítani. A közös állásfoglalást kellene elfogadni, ezt kérem a kollégáimtól, mert ezzel a parlament azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy előre kell lépni. Köszönöm szépen, Lambert úr következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, Tanácselnök úr, kedves kollégák! Nyilván tudják, hogy a zöldek támogatják az integrált Európát azért, hogy biztosítsuk a fenntartható fejlődést, ezt várják a polgárok, és biztosítsuk azt, hogy Európa szerepet játszon a 21. században. Azonban önök az éves fel, növekedési felülvizsgálattal egy olyan feladatot végeznek el, amely tulajdonképpen ideológiai feladat, pedig nem erről van itt szó. Miről van itt szó? a kiadásokat akarják csökkenteni, ezzel akarják a költségvetést konszolidálni. Önök rugalmassá akarják tenni, vagy meg akarják reformálni a munkaerőpiacot. Azt is mondták, hogy e- azért van erre szükség, hogy a gazdaság újra fel, fellendüljön. Nem csak erről van szó, e, pénzügyi ágazatról, ágazat terén hozott intézkedésekről is szó van mi a helyzet a bérekkel, mi a helyzet a közkiadásokkal. Ezeket csökkenteni akarják. Mi a helyzet a pénzügyi ágazattal. Önök erre azt mondják, hogy hát még ezt várjuk ki, ne siessük el a dolgokat, meglátjuk, mi lesz a helyzet ezzel. Azonnal akarnak lépni, egyes területeken, például a bérek, illetve a közkérdések területén 2011. január 1-én, vagy 2012-ben, többiben meg csak 2019-ben. Azt is elmondta a biztos úr, hogy ugye az Európa 2020-as stratégiáról van itt szó, ezt mondom a tanácsnak és a bizottságnak is, ez az EU 2020-as stratégia, ez lehetetlen az önök által benyújtott ajánlások tükrében. Úgy tűnik, önök azt csinál, úgy tesznek, minthogyha képesek lennének ezt megoldani, ezt a politikát, anélkül, hogy beruháznának a jövőben, a szegénység elleni harcban, a munkaerőteremtésbe. Azt gondolom, hogy ez csak egy cirkusz, ez csak egy színház ez a vita. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a konzervatívok és reformisták nevében Malcolm Harbour következik. Uh, Mr. Chairman, my... Elnök úr, az én frakcióm az aláírta ezt az állásfoglalást és támogatja, és nem mondom azt, hogy mindennel egyetértünk, ami benne van. De a kulcsfontosságú bekezdés, és én ezt szeretném a bizottság és a tanács figyelmébe is ajánlani, felolvasom azt a címet, amiben megállapodtunk, pálta, egységes piaci lépések, illetve a kisvállalkozási egy csomag, hogy munkahelyeket teremtsünk. Na, hogy honnan lesznek ezek a munkahelyek, kedves kollégák? Magán befektetők cégektől, illetve az újonnan induló cégekből jönnek ezek az új munkahelyek. Mind, már régóta tudtuk, hogy ők az elmúlt évtizedben is a munkahelyteremtés motorjai voltak. És önök számára az a mai üzenetem, hogy valamennyi tagállam, mind a 27 tagállam el kell, hogy kezdjen komolyan venni a munkahelyteremtést az egységes piac szintjén. Mindennyian hiszünk az egységes piacban, és a tagállamok hatalmas pénzösszegeket és erőforrásokat fektettek, befordítottak arra, hogy a szolgáltatási piacot megnyissuk. De beszéltek erről, hogy ez erről van szó? Támogatták az egységes piacot, ösztönöztek a vállalkozásokat, ösztönözték az online kereskedelmet? Hát miért nem kezdenek el ezzel foglalkozni? Miért nem teszik meg ezeket a gyakorlati lépéseket, hogy valóban beinduljon ez a folyamat az összes többi projekt mellett, amelyekről a kollégáim említették? De ezt holnap, sőt, ma el kell kezdeni, azonnal el kell kezdeni, azt ahelyett, hogy helyette hosszú távú projektekről beszélünk, kérem lássanak munkához. Köszönöm. Lothar Biszki következik az Egyesült Baloldal nevében. Tisztelt elnök úr! Harms kolléganő tegnap egy fontos dologról ejtett szót. Odakén alig-alig értik már, hogy milyen stratégiáról, milyen stabilitási mechanizmusról, milyen paktumról van szó, ki mit javaslol, milyen szabályok mentén lép életbe micsoda, milyen stratégia alapján. Világos, hogy a 2020-as stratégia eddig semmiféle stratégiát nem javasolt arra, hogy a lakosság körében hogyan lehet a válságot megoldani. Gyakorlatilag azokra az EU politikákra épül fel, amelyek a válsághoz vezettek. Továbbra is a stabilitási és növekedési paktumra alapoz, amelyet azonban szigorítani akarnak és jobb szankcionálási mechanizmussal ellátni. Gyakorlatilag egy megszorító politikáról van szó az állampolgárok kárára. Ez azt jelenti, hogy a munkában eltöltött időt növeljük, csökkentjük a béreket, legyen szó a bérek indexálásáról, vagy a szociális partnerek tárgyalási lehetőségeinek korlátozásáról, vagy egyebekről. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a bérek csökkenni fognak. És gyakorlatilag a közféra egyre kevésbé tud beavatkozni a gazdasági életbe. Egyesek itt az adósság korlátról beszélnek. Nevezhetjük ezt gazdasági irányításnak, nevezhetjük stabilitási növekedési paktumnak, a versenyképességért, vagy nevezhetjük a tanácsi javaslatoknak. Ez a az antiszociális politika az én frakcióm által nem támogatható. Természetesen azonban nem mindegy, hogy a parlamentek beleszólhatnak ebbe a politikába, vagy sem. A tegnapi vita a szerződés módosítás vitájában reményre ad okot, hogy a képviselők együttesen lépnek fel, hogy ne térjünk vissza a 19. századi kormányok által dominált politikához, ugyanakkor azonban nem szabad azonban azt sem megengednünk, hogy egy kétsebességes Európa jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már, Mária Borgézió következik. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2020-as program hatalmas. Biztosak vagyunk abban, hogy el tudjuk érni a 20%-os megújuló energia célkitűzést. Tehát a kérdést azért fel kell tennünk magunknak. Itt a pénzügyi válság, és ez ugye megnehezíti a befektetéseket de az is nehéz, hogy Kína ugye a világ egyik legnagyobb exportőre például a napelemek terén, illetve más országok is feltörekvőek. Az európai napelem gyártás pedig vezető szerepet játszott, fontos ezt támogatni valami sokkal mást kellett volna tenni egyébként, olyan energetikai vállalkozást létrehozni, mondjuk egy pán-európai európai vállalkozást létrehozni, amely aztán jól működik. A disztribúciós hálózatok, az infrastruktúrák már ma monopóliumokat jelentenek, ezek természetes monopóliumok, és hogyha megtettük volna, hogyha privilegizáltuk volna ezt a liberalizmus és más megoldások helyett, amelyek a felhasználóknak egyébként nem szolgálnak előnyére. Biztos, hogy már 50 éve ezzel 50 éve óta nem sikerült csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. A kutatás, és közben az elnök félbeszakítja. Kedves kolléga fejezze be, Philip Place következik 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm, elnök úr. Ha a foglalkoztatási célkitűzéseket nézzük a 2020-as stratégián belül, és szeretnénk ezeket elérni, akkor az immigrációs politikát kell megvizsgálni az Európai Unión belül. Ugyanis a tagállamoknak ezt alaposan meg kell változtatni. A bizottság is elmondta, hogy növelni kell a munkaerőpiacokon a, fog, a munkavállalók részvételét, a strukturális munkanélküliséget csökkenteni kell, és a szakképzett dolgozók arányát növelni kell. Úgy kell őket képezni, hogy a piac igényeinek megfeleljen. Ez támogatni kell az élethosszig tartó tanulást. Na most mindez azt jelenti, hogy masszív importra van szükség, munkaerő importra kívülről, de azt hiszem, hogy ez rövid távú stratégia, hiszen 25 millió fogla, munkanélküli van az Európai Unión belül. Hát akkor először segítsünk ezeknek az embereknek, hogy munkát találjanak, és ne próbáljunk az immigrációra, nagy mérvű immigrációra támaszkodni ugyanis aztán a származási országokban ez agyelszíváshoz vezethet, és akkor még komolyabb problémák állnak majd elő itt. Itt képzetlen dolgozókról van szó, akik beáramlanak Európába. Ismerjük fel végre, hogy hosszú távon gondolkodva senki nem nyer ebből a stratégiából. Költséghaszon elemzést kellene végrehajtani az immigrációról, az Európai Unión kívülről érkező bevándorlók munkavállalásáról, és ennek megfelelően alakítani a tagállamok foglalkoztatáspolitikáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Marianzsa Marinescu már egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió 2020-as stratégiája olyan célkitűzéseket tartalmaz, amelyeket itt sajnos explicit módon nem láthatunk, amelyek azonban elengedhetetlenek az Európai Unió sikere szempontjából. A gazdaságot a lehető legfenntarthatóbb módon kell kialakítanunk, ezzel párhuzamosan azonban egy szociális és, illetve társadalmi és területi kohéziót is garantálnunk kell. Ez elengedhetetlen egy új közös agrárpolitika szempontjából is, ami az iparpolitikát illeti. Az infrastruktúrát nem veszíthetjük szem elől. Egy egységes vasúthálózat elengedhetetlen fontosságú, ugyanúgy a Single European Sky kezdeményezés, tehát az egységes európai égbolt, valamint más kezdeményezések is rendkívül fontosak a fejlődés és a versenyképesség számára. A transeurópai közlekedési hálózatok, de a transeurópai energiahálózatok is az infrastruktúra szempontjából fontosak a 2020-as stratégia számára. A Nabucco projekt például minden tagállam számára nagy segítséget nyújt majd az energiafüggőség tekintetében a foszilis energiahordozóktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Uszkok asszony, másfél percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha a gazdasági válság után újra kezdjük, akkor nagyon fontos az, hogy az e, emberek e, újra bízzanak bennünk. Megjelent egy könyv, és a könyvöm írója az Európai Parlamentbe is ellátogatott, és nagyon jól érzékenyen ért írta le a helyzetet. Egyenlőségre van szükség, és minőségre van szükség. A 2020-as stratégiát megvizsgáljuk, akkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat is. Nagyon fontos, hogy a e, szociális e, partnerek e, is részt vegyenek ebben a munkában, és mi az európai nők ugyanolyan szerepet kell, hogy kapjunk, mint a férfiak. Ugyanolyan szerepet kell, hogy játszunk. Ez nem jelenik meg mindig az állásfoglalásban, de ez az egyik legfontosabb pont. Harmadszor az ipari politikát is erősíteni kell és a jövőbe kell beruházni, az infrastruktúrába. Ez rendkívül fontos, ez a jövő kulcsa. Sokkal intelligensebben kell bánnunk a forrásainkkal, és zöld növekedést kell megteremtenünk. Negyedszer pedig nagyon fontos az, hogy az energiahatékonyság megvalósuljon, ebben eredményeket érjünk el. A célkitűzések eddig nem kötelező érvényűek, ezeknek kötelező érvényűvé kell válniuk, mert csak így lehetünk versenyképesek, és versenyképesek, és éppen a versenyképesség a e, lényege az Európai Uniós 2020-as stratégiának. Az energia területén intelligens módon kell fogyasztani, és fontos biztosítani azt, hogy a fogyasztók kevesebbet fizessenek, az vállalatokat megerősítsük. Köszönöm szépen, kérem tartsák be a hozzászólási időt. Linna asszony, következik egy perc. Uh, Köszönöm szépen Hogyha azt szeretnénk, hogy az EU 2020-as stratégia sikeres legyen, akkor a foglalkoztatási útmutatásokat is hatékonyan végre kell hajtani. A nemzeti reformprogramokat kell működtetni annak érdekében, illetve hogy ezeknek olyan prioritást kell kapni, amit megérdemelnek. Senkit nem hagyhatunk hátra. A fogyatékkal élők és az idősek körében a munkanélküliség iráta nagyon magas, és én örülök annak, hogy mind a két szövegben szerepel a diszkrimináció ellenes törvények elfogadása, hogy a munkahelyek valóban mindenki számára elérhetőek legyenek. Fontos az, hogy azok a célkitűzések, amelyekről az EU szinten megállapodunk, valóban megvalósuljanak. Persze a tagállamok fogják meghatározni a saját célkitűzéseiket és betartani ezeket, de az EU-nak fontos a szerepe, mert a legjobb gyakorlatok cseréjét ösztönzi, és ezért örülök annak, hogy a bizottság elefoglalásának 27-es bekezdése erre világosan felhívja a figyelmet. Több hónapja vitatkozunk és vizsgálódunk arról, hogy az EU stratégiája milyen formájú legyen, de megvannak ezek a foglalkoztatási útmutatások. Itt az idő, hogy végre a gyakorlatban is meg, végrehajtsuk ezeket. Köszönöm, most pedig Turenen asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Nagyon sokat beszélünk a gazdasági vállalásról Európában manapság. A gazdasági vállalás gyakran azt jelenti, hogy a közkiadásokat nyírbáljuk meg, de az a lényeg, hogy a munka erőpiaci helyzetet javítsuk, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit is jelent ez a gazdasági felelősségvállalás. Mi zöldek ellentétet látunk a tagállami, illetve az Európai Uniós szint között. Egyrészt azt látjuk, hogy az éves növekedési jelentést elkészíti a bizottság, itt az európai szemeszter, de ennek az eredményeképpen kevesebb munkahely és alacsonyabb növekedés valósul meg Európában. Közben meg a 2020-as stratégiában és a foglalkoztatási útmutatásban azt a célkitűzést látjuk, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Tehát itt nincs, itt ellentmondás van a kettő között. 23 millió munkanélküli van az EU-ban, és ebből 5,5 millió 25 évnél fiatalabb. Növekszik a szegénység a dolgozók között is. Tehát azt hiszem, meg kellene fordítanunk ezt a helyzetet. Életbevágóan fontos, hogy elérjük ezt mert csak akkor tudunk valóban új munkahelyeket teremteni, és csak akkor tudjuk megvalósítani a 2020-as stratégiát, illetve foglalkoztatási útmutatásokat a gazdasági stratégiáinkon belül. Ez lenne a valódi gazdasági felelősség. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kapranok képviselő lenne, de nincs itt, úgyhogy Szalavárákhoz képviselője a szó. Egy percre. A szegénység, a klímaváltozás, az alacsony születési arány, a bevándorlás, az energia, ezek a legfontosabb problémák, amelyekkel az Európai Unióban szembenézünk. Ezeket a problémákat meg kell oldani, ehhez pénzre van szükség. De Európában az a helyzet, hogy hogy ennek nincsenek tudatában a vezető politikusok. Ezen pénzek nélkül a 2020-as stratégiát az ugyanis nem lehet megvalósítani. Fontos az, hogy a munkanélküliség ellen küzdjünk, és alacsony szintre csökkentsük ezt. Emellett a fiataloknak is minőségi képzést kell biztosítanunk, olyan pedagógiai programokat, tanterveket, amelyek megfelelnek az új elvárásoknak. A tagállamoknak amellett kötelezettséget kell vállalniuk, hogy csökkentsék a tandíjat, vagy megszüntessék azt, hogy jól képzett munkavállalók potenciáját kihasználhassuk. A klímaváltozás ellen fel kell lépni, a környezetet védeni kell. Emellett pedig sikereket, sikeresnek kell lennünk, a szavak már nem elegendőek, cselekedni kell. Garcia Margallo következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan kérdés van, amelyel szembe kell néznünk, egy kérdéssel, mégpedig mit tudunk tenni európai szinten annak érdekében, hogy munkát biztosítsunk a munkanélküliek számára. Hogy meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést, egy dolgot tisztán kell látni. Nincs fenntartható növekedés makro gazdasági stabilitás nélkül. Itt különböző javaslatokat láthatunk mindenek előtt a baloldal részéről. Lehet, hogy ezek ma működőképesek, de holnap ez már nem hoz hozzáadott értéket. Az Európa 2020 egy katalógus, a jó szándékok felsorolása, listája, ez egy nagyon szép dolog, de ez a realitásban semmilyen kihatással nem rendelkezik majd. A kérdés ugyanis az, hogy a javasolt intézkedéseket hogyan tudjuk finanszírozni. Elegendő az, hogy az Európa 2020-at megvalósítjuk? Elegendő-e ehhez a rendelkezésre álló pénz, költségvetési eszköz? Úgy gondolom, hogy a válasz nem. A növekedés pályájára kell állnunk, és ehhez a szükséges pénzügyi eszközökre is szükségünk van, és egy teljes átfogó koncepcióra is szükségünk van, ez ma nincs meg. Rengeteg inkoherens, inkonzisztens javaslat látott napvilágot, de nincs egy kézzelfogható elképzelés. Az államokat, tagállamokat támogatni kell, mégpedig egy közös cselekvés koncepciójával. Itt pedig a különféle a Monti jelentés által javasolt eszközökkel is élni kell. Az Európai Beruházási Banknak is szerepet kell játszania. És hogyha mindezt sikerülne megvalósítanunk, akkor tíz éven belül meglennének ugyanazok az eszközök, mint annak idején a Marshall tervben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Podimata asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, Az unión belül olyan kérdésekről beszélünk, hogy koherens, hatékony választ adjunk a válság problémáira, és hogy egyben elérjük stratégiai céljainkat is, tartós fejlődés, foglalkoztatásvédelem, szociális kohézió. Azonban két probléma van itten. Először is a stratégiáról, a 2020-as stratégiáról szóló vita még mindig elválik a, irányít, a gazdaságirányítási irányítási az európai szemeszter programtól, és ennek az az eredménye, hogy vagy egy elaprózott stratégiánk van, vagy pedig párhuzamos stratégiáink. Tehát olyan stratégiák, amelyek párhuzamosan futnak egymás mellett koordináció nélkül. Ez azt jelenti, hogy egyik sértheti a másik érdekeit. A probléma az az, hogy a tanács részéről, az Európai Bizottság részéről a hangsúlyt a szigorúbb szabályokra helyezik, a stabilitási fejlődési paktum, nagyobb megvalósítás, jobb megvalósítás, nagyobb fegyelem, ahelyett, hogy megfelelő alkalmazási költségvetési hatékonysági megoldásokat hoznának a 2020-as stratégia finanszírozására. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy mindenképpen van egy veszély, csak úgy, mint a Lisszaboni stratégiával. Nagyon sok célkitűzésünk papíron marad, és nem ez így fog maradni, hogyha nem leszünk meggyőzőek, mert az európai állampolgárok viselik a válságnak a terheit, és egyszerűen képtelenek követni a technikai vitákat, amik a stabilitási paktum reformjáról, a mutatókról szólnak folynak. Meg kell érteni, hogy nem lehet, hogy kizárólag különböző mutatókkal és számokkal foglalkozunk, a személyekkel is kell foglalkozni. Köszönöm. Gulár asszony a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, és a magyar elnökség, hogyha lenne szíves meghallgatni. Tisztelt biztos úr, csak egy percem van, és mégis legszívesebben hallgatnék, és nem mondanék semmit annyira ez a 2020-as stratégia az én értelmezésem szerint távol áll attól, amire valóban szükségünk lenne. Önök csak a szavakat mondják, és azt hiszik, hogy különböző flagshipekkel, szlogenekkel, amik órákat, napokat vesznek igénybe, ezzel fognak majd az európaiaknak bizalmat adni és munkalehetőséget. Akkor tévednek ha megnézik a világ helyzetét, nem hiszem, hogy a feltörekvő országok, a kínaiak vagy az indiaiak ellenének ájulva attól, amit mi teszünk növekedési ügyben. A gazdaság irányítási csomaggal látva inkább hallgatnék. Egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani. A munkánkban nagyon határozottak leszünk. Ne higgyék azt a ö, tanácsban, hogy azt mondják nekünk, hogy ö, gyorsítsuk fel a munkatempót azért, hogy júniusban majd legyen megállapodás. Hogyha a, ez csak akkor fog bekövetkezni, hogyha a tanács meghal minket, hogyha létrejönnek az eurókötvények, ami egy globális európiacot hoz létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gulár asszony, most pedig egy percre Epping úr következik. Amikor az eurókötvény kifejezést hallom, már is egy kicsit kényelmetlenül érzem magam, de nagyon gyakran használják ezt a kifejezést itt. És valójában ez a annak tudható be, hogy a növekedéshez a magán szektort is igénybe akarják venni, hiszen a közszféra nem tud létrehozni elég munkahelyet. Nagy a különbség Németország és Dél-Európa között, igazi szakadék, 35 százalék, versenyről beszélünk. Egyetértek, hogy a Lisszaboni szerződés Lisszaboni stratégia is ebben az irányban hat, de sajnos nem hozta meg az eredményeket nagyon franciás elképzelés az, amivel előálltak. A múlt héten azt tapasztaltuk, hogy Európa 21 tagállamában mindenáron szeretnék növelni a munkahelyek számát, de hát ehhez ugye a társasági adót csökkenteni kellene, különben nem lehet munkahelyeket teremteni. Köszönöm, Röll úr következik az EPP részéről másfél perc. Elnök asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy gazdasági válságban vagyunk, erről hónapok óta beszélünk, de általában csak címszavakban beszélünk, és úgy teszünk bátran, mint hogyha semmi nem történt volna. A parlament sem elég konkrét, konkrét és nem elég őszinte magatartást tanúsított. Tehát ez csak címszavakban valósul meg ez a politika. Mit is teszünk valójában, hogy a növekedést és a stabilitást előre vigyük? Hozzájárulunk-e valóban ahhoz, hogy a pénzügyekkel észszerűbben bánjunk? Kritikusan meg kell vizsgálnunk, tehát hogy a helyes feladatot végezzük el, vagy pedig új és újabb elképzelések születnek, hogy hogyan tudunk pénzt költeni. Hogyha van erőnk a jövőben mutató projektekre összpontosítani a pénzügyi eszközeinket, csak annak van értelme. Innovációról is tudományos kutatásról beszélni, de az eszközöket nem rendelkezésre bocsájtani, ez őszintétlen. És hogyha a gazdaságot ösztönözni akarjuk, akkor olyan politikát kell gyakorolnunk, amely valóban ösztönzi a gazdaságot, és nem pedig olyat, ami zavarja azt. Tehát most is állandóan újabb és újabb határozatokat követelünk, amelyek zavarják a gazdaságot. Hiszi egyáltalán valaki, hogy a kötelező energia hatékonyságú célok valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaságot ösztönözzék? Hiszik-e azt, hogy határozatainkkal az energiát illetően valóban ösztönözzük a gazdaságot, vagy zavarjuk azt?

Most pedig többen kértek szót, hogy a vitába beavatkozzanak. Morvai asszony elsőként, önje a szó, de kérem röviden. Πρώτα ζήτησε Morvai

Kedves kollégák, elnézést kérek. A kék kártyák nem arra szolgálnak, hogy általános kérdéseket feltegyünk a plenárison a biztosnak, hanem arra valók, hogy egy kollégát megszólítsunk, hogyha pontosítást kérünk tőle. Morvai asszony az ön hozzászólásának egyáltalán nem ez volt a szelleme.

Köszönöm szépen. Kolléganőm itt a jobb oldalon e, megerősítette, hogy a politika csak zavarja a gazdaságot és csak olyan politikákat fogadunk el, amik a, zavarják az ügyek menetét. Szeretném tőle megkérdezni, hogy valóban az-e a véleménye, hogy a pénzügyi keret az megzavarja a gazdaságot? Kire Roll, θέλετε να απαντήσετε σύντομα, 30 δευτερόλεπτα. Röll kollega kívánja válaszolni, 30 másodperc. Hát Igen, röviden. Igen, természetes, hogyha megnézzük ezeket az intézkedéseket, amelyekről az elmúlt hónapokban határoztunk, és megnézzük, hogy ezek milyen költségeket okoztak, akkor ez nem mindig, vagy nagyon gyakran hozzájárult ahhoz, hogy a gazdasági fejlődést zavarja, és azt hiszem, hogy erről gondosan el kell gondolkodnunk. Az ipari biztos például közleményében nagyon észszerűen említette, hogy a jövőbeli döntéseknél mindig az kell, hogy legyen a mérce, hogy az európai versenyképességet szolgálja-e az adott intézkedés és az ipart, vagy károsítja. Köszönöm szépen. López Isturiz úr is hozzá kíván szólni. Ről úr hozzászólásához. Továbbra is szeretne hozzászólni? 30 másodperc van. Δεν úr nem reagál, akkor folytatjuk a vitát. Zéber úr következik másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy itt mindenki arra gondol, hogy Európa összenő, és ezért gazdaságpolitikai egyeztetésre van szükség, és ezért egy ilyen eszköz, mint európai szemeszter, ez észszerű, de ott meg kell állnunk, ahol beavatkozunk olyan feladatokba, amelyek a szociális partnereket érintik, mint például a bérek és a kollektív bér, szerződések tárgyalása. Azt hiszem, hogy ott meg kell tartóztatnunk magunkat, hiszen nincs értelme, hogy Európa például például a bérek alakulásába beavatkozzon, inkább arra kell összpontosítanunk, hogy a piaci akadályokat leépítsük, lebontsuk, hogy az európai gazdaságot felvirágoztassuk. Ez az oligopólokat, a monopóliumokat is érinti, de a piachoz való hozzáférés akadályait. Tehát mindenféleképpen figyelembe kell venni az összes ágazatot, és a versenyképesség fejlődését a gazdaság fejlesztése érdekében. Az EU-nak egy további feladata kell, hogy legyen, hogy infrastruktúránkat a legújabb állapotba hozzuk. Ez érinti az energiát, a távközlést, és Európának meg kell, hogy legyenek az eszközei arra, hogy a szűk keresztmetszeteket, amelyek fennállnak még a tagállamokban, megszüntessük. És át kell gondolnunk, hogy milyen forrásokat kell tehát Európának rendelkezésre bocsájtania, és ehhez tartozik a világos saját forrás alap. Éppen ezért fel kell szólítani a tagállamokat, hogy végre Európának bocsássák rendelkezésére a szükséges forrásokat. Természetesen ide tartozik még a képzés is, azt hiszem, hogy európai részről ehhez is hozzá kell járulnunk, de itt ez megint csak pénzkérdés az, ami a döntő. Steinruck asszony másfél percben. Biztos úr, tisztelt kollégek, az EU 2020 stratégia nagyon fontos az európai szociális és gazdaságpolitika fejlődése céljából, ugyanakkor a tagállami politikák szempontjából is figyelnünk kell arra, hogy ne éljenek vissza ezzel a stratégiával, hogy ne ö, ö, legyen ez szociálisan rossz hatású. Éppen ezért sokkolt, hogy a bizottság az éves növekedési jelentésében szótájtett a bérek csökkentéséről és a szociális védelem gyengítéséről. Néhány előttem szóló már rámutatott arra, hogy az emberekre való kihatása ennek katasztrofális, hiszen nem lehetséges az, hogy az emberek, a munkavállalók csak egyedül kell, hogy viseljék a költségvetési konszolidáció költségeit. Valamennyi tagállamhoz fordulnék, hogy az integrált iránymutatásokhoz tartsák magukat csak, hogyha nemzeti reformprogramjaikat kidolgozzák akkor sokkal jobb egyensúlyt lehet létrehozni a szociális egyensúly és a gazdasági növekedés között. Az éves növekedési jelentésben felmerül az új képességek, új munkahelyek kérdése. Novemberben már vitáztunk erről, nem lehetséges, hogy a munkavállaló jogok fellazítása révén akarjunk fiatalokat integrálni a munkaerőpiacba. Ez egy hamis megközelítés, ez csak a bizonytalan munkahelyek szaporodását eredményezi. Amire szükségünk van konkrét intézkedések, hogy a legveszélyeztetebb embereknek segítsünk, és ne egymás mellett menjenek el ezek az intézkedések, hanem az zászlóshajó kezdeményezéseket összekapcsoljuk egymással. Thank you, Chair. Másfél perc.

Hübner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a realitás ma, hogy a munkahelyek csak akkor lehetnek fenntarthatóak, hogyha versenyképesek a gazdaságok, és tudjuk, hogy nem vagyunk túl erősek ezen a téren. Európa versenyképességének sikerreviteléhez intézményesített versenyképességi folyamatot kell beindítani. Meg kell állapítanunk, hogy melyek a siker tényezői, és az a helyzethez kell alakítani ezeket a, az aspektusokat kihívásokat. A versenyképesség eszközei az intézményes keretek között nagyrészt megvannak már, némi politikai szándékra lenne szükség ahhoz, hogy egy bizottság által irányított versenyképességi folyamat a közösségi módszerrel megvalósulhasson. Az európai szemeszterre gondolok, a növekedési felmérésre, illetve az egyensúlyhiány eljárásra, a scoreboard, ami eredményező tábla, ugye a munkanélküliséggel is kell, hogy foglalkozzon. A 2020-as stratégiát erőteljesen már most el kell kezdeni bevezetni, nem csak 2013 után, minden szakpolitikára ki kell, hogy terjedjen ez. És végül, de nem utolsó sorban az európai gazdasági versenyképességhez nagyon fontos, hogy nem szabad megosztani Európát, a fenntartható munkahely teremtés csak akkor valósulhat meg, hogyha Európa összefog. Ennélkül nem leszünk versenyképesek. Köszönöm szépen. Most pedig Őri úr következik másfél perc. Mint a 2010-es foglalkoztatási irányelvek jelentéstevő, illetve néppárt koordinátora üdvözlöm a

Köszönöm szépen, elnök asszony. az Európai Unió 2020-as stratégiája keretében a foglalkoztatási iránymutatások három nagy kihívással állnak szemben. Először is a kutatás, az innováció, a versenyképesség révén kilábalni a válságból, hogy igazi gazdasági fellendülés következzen be, ami lehetővé teszi a szociális fellendülést is. A második kihívás nagyon sokan mennek mostanában nyugdíjba, a helyükre kell, hogy álljanak új munkavállalók. A harmadik kihívás pedig a globalizált világban versenyképesnek lenni, úgy, hogy megszabadítjuk a cégeket az adóterhek egy részétől, amelyek békjóként akadályozzák a tevékenységüket. Három különösen sérülékeny ö, ö, célcsoporttal kell foglalkoznunk. Először is a fiatalokkal. A fiatalok esetében ö, meg kell akadályozni, hogy képesítés nélkül kerüljenek eh, a világba, és így ne tudjanak munkát vállalni. Meg kell könnyíteni a fiatalok munkapiacra való bejutását, nem eh, feltétlenül eh, ösztöndíjakkal a munkanélküliség ellen küzdeni kell, ez egy tartós nagy gond a világban, amit a válság tovább súlyosbított. A második célcsoport a nők célcsoportja, ők gyakran bizonytalan munkahelyeket vállalhatnak csak, és alul vannak fizetve. A harmadik éves pedig az idős emberek csoportja, őket a munkában kellene tartani, a szociális alap segítségével is. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Most következik a KHDI. Nagyon sokan jelentkeztek szólásra, hát több mint 20 Természetesen mindenkinek nem tudom megadni a szót, ezért egyszerűen azt a sorrendet tartjuk, ahogyan jelentkeztek a képviselők, azok kapnak prioritást, akik legutóbb nem kaptak. Szocs Szikielszki úr elsőként egy percben. Od ponad, od przedstawionego przez Komisję Strategii Europa 2020. Az európai 2020-as stratégia már egy évvel ezelőtt bemutatásra került. A válság időközben kiterjedt, most további tervek vannak arra a célra, hogy ezt a stratégiát megvalósítsuk. Ezek az ambiciózus tervek arra szolgálnak, hogy a 2020-as stratégiát végrehajtsuk, hogy az embereket kihozzuk a szegénységből, több forrást bocsássunk a kutatás rendelkezésére, és most egy évvel ezen a stratégia kihirdetése után a stratégiára veszélyek leselkednek hiszen nem sok minden történt az eltelt időben, éppen ellenkezőleg Európa egyre mélyebben válságba került. és a következő években talán folytatódik majd ez a tendencia. A szegénység és a szociális kohézió nem javultak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Guerrero képviselő egy percben. Tisztelt elnök asszony, 2020 táján és az után az Európai Unió rendszer kockázata megnövekszik. Ugye versenyképességünket elveszíthetjük a nagy gazdasági ágazatokban, ezek egyre technológiai jellegűbbek. A versenyképességre nagy szükségünk van a növekedéshez, a növekedésre pedig a munkahely teremtéshez, a munkahely teremtésre a szociális modell szavatolásához. Az egyetlen nyersanyag, amivel rendelkezünk, az ismeretek ki kell használni ezt a potenciált, alkalmazkodni kell a változásokhoz, sőt a változások élére kell állnunk. Az egyetemekbe kell fektetni, az oktatási rendszerbe, a kutatási, fejlesztési tevékenységekbe, hogy az ismeretek hatalma lehessünk. Manner úr következő. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, ez a 2020-as célkitűzés nagyon ambiciózus és jó is. Hozzászólásomban szeretnék azokra a gyakorlati elemekre koncentrálni, amelyek lehetővé fogják tenni számunkra, hogy elérjük ezeket a célokat, méghozzá az alapoknál, ott, éppen ott, ahol elbukott a Lisszaboni stratégia. Egész Európát bele kell vennünk, a régiókat is, és meg kell látnunk, hogy az egyes térségeknek milyen lehetőségeik és milyen sikerelemeik vannak ezt kell belevinnünk a kohéziós politikába, annak érdekében, hogy több munkahely legyen, innovációt megvalósítsuk, és az innovációnak a gyakorlatra kell épülnie. Ehhez pedig kohéziós politikára van szükség, ami egész Európát átfogja, a különböző térségeket is. A kutatásfejlesztés területén ezt a finanszírozást meg kell találni, de ez valójában kulcskérdés. A kohéziós politika az igazi kulcs. Rendkívül pontos volt. Fikerédő asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök Valóban sajnálatos, hogy a szociális problémák még mindig fennállnak, és gyakran nem veszik ezeket tekintetben az EU szakpolitikákban. Leértékelik ezeket, és ehhez tartozik valamennyi lehetséges szociális következmény, amelyek hátrányosak a polgárok számára. És hogyha ezt megnézzük a 25 millió munkanélküli fényében, vagy azok esetében, akik nagyon rossz jövedelműek, vagy az 5 millió abszolút szegénységben élő esetében, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg félrementek a dolgok. Nos, emiatt elnök asszony felhívást szeretnék intézni, különböző társadalmi szervezetek vannak, amelyek foglalkoznak a polgárok ügyeivel, és amelyek Brüsszelben is hallották hangukat. Valamennyien a munkanélküliek, a nők, fiatalok érdekében emelnek szót, akiket kizárnak, akiket nem vesznek figyelembe szakpolitikáink. Éppen ezért a stabilitás és növekedési paktumot végre felül kell vizsgálni. Elnök, Rossi úr, következik egy percben. Tisztelt kollégák, egyetértek, hogy a parlamentnek megfelelő időt kell rendelkezésre bocsájtania, hogy jobb iránymutatásokat javasolhasson a 2020-as foglalkoztatáspolitika tárgyában. Ez a válság, amelyet most átélünk Európában, mindenféleképpen arra kényszerít, hogy a polgárok igényeivel foglalkozzunk. Tehát a családokat kell támogatni, a fiatalokat, akik munkát keresnek, és azokat, akik most munkanélkülivé váltak. Európának bátornak kell lennie, hogy döntsön, hogy garantálja a munkát a polgárainak elsőként mások előtt, és össze kell kapcsolni a hivatalokat, amelyek a foglalkoztatással foglalkoznak a különböző államokban, hogy mindenki bármilyen országban tudhassa, hogy milyen munkahelyek állnak rendelkezésre. Különös figyelmet kell fordítani a határok védelmére, hogy elkerüljük az ellenőrizetlen inváziót több ezer bevándorló részéről, akik most a Magreb övezetből özönlenek be Európa területére. Csak az ellenőrzött bevándorlás és a munkahelyek rendelkezésre állásának ellenőrzése ö, oldhatja meg ezeket a problémákat, így lehet elkerülni a feszültséget, a diszkriminációt, amely a szociális jólétet sodaná veszélybe. Obermeier kollega következik. Köszönöm, elnök úr. A stratégia tekintetében eltérnek az elvárások. Egyesek szerint csak a levegőbe beszélünk, és a stratégia még azt a papírt sem éri meg, amire nyomtatták, és mások nagyon súlyos eseményektől félnek. A munkaerőpiac alakulását illetően rosszul kvalifikált munkaerő özönlött be, és a bérdömping volt ennek a következménye. 40% a generációknak felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Az olasz helyzetre gondolva nagyon kevés a munkahely a kutatóknak, és a, gyakran a magasan kvalifikáltak rossz jövedelmi munkákat kell, hogy elvállaljanak, mivel nincs más munka számukra. Tehát természetesen a magas kvalifikáció az jó dolog, de aki eléri,

világosan ki szeretném mondani, hogy alapvető fontosságú most, amikor pénzügyi válságok sorozatát éljük meg, hogy a növekedésen alapuló gazdaságfejlesztést hajtsunk végre, növekedési stratégiákat hajtsunk végre, és alapvetően fontos, hogy munkahelyeket teremtsünk. Nem csak a gazdasági problémákat, hanem a szociális problémákat is így lehet ugyanis csak megoldani. Szeretném, hogyha meghallanák a mondandómat, a 2020-as stratégiában oda kell figyelni a különböző foglalkoztatási kategóriákra. Itt már említették többen az ifjúságot, a fiatalokat, de figyelembe kell venni az 50-en felüli munkahelyük elvesztésével szembenéző embereket is. Gondoskodni kell róla, hogy a munkaerőpiacon maradjanak, és ne kényszerítsük őket nyugdíjba. Nagyon fontos az 50-en felüliek helyzete. Dáncil asszony egy percben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 munkanélküliség a fiatalok körében súlyos probléma. Támogatni kell a KKV-kat, hogy új munkahelyeket teremthessenek. Az Európai Unió növekedés és szociális célkitűzéseit, illetve szegénység ellenes célkitűzéseit meg kell valósítani. Ezek életbevágó fontosságúak Európa számára. Az Európai Unió gazdasági függetlensége, önállósága múlik ezen. Végül, de nem utolsó sorban a 2020-as stratégia hozzáférhető kell, hogy legyen az európai állampolgárok számára. Meg kell, hogy érthessék ők, hogy az egyes érintetteknek mekkora a felelőssége. Helyi, központi kormányok, európai kormányzat. Kozovszki úr, egy percben tisztelt elnök asszony! a foglalkoztatási irányelvet e, egy segédeszközként kell e, kezelni a irányításban, amelyik e, az európai szemeszternek a része. Ez az útmutatás, ez egy alap a tagállamoknak, amelyek a nemzeti programjaikat állítják össze és ettől függ a 2020-as stratégiának a sikere. Nagyon fontosak mellette a nemzeti reformprogramok, amiket ugyancsak végre kell hajtani és itt a régiók bizottságához szeretnék fordulni és hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat is bevonjuk ebbe a munkába ugyanúgy fontos e, e, a változások során ez, mint jelenleg. E, ne felejtsék el, hogy integrált horizontális megközelítésre van szükség a 2020-as Európai Stratégia eléréséhez. Még egyszer hangsúlyozni kell a kohéziós stratégia fontosságát a 2020-as stratégiában. Köszönöm szépen, pani predsednička, pán komisár štyri usmernenia rady pre... Elnök eh, asszony, sok iránymutatást kellene 2011-re kidolgozni, mert itt a kínált kereslet elvét kellene figyelembe venni a nők munkaképességének erősítése teszi szükségessé ezeket az intézkedéseket. A tagállamok esetében el kellene ismerni az anyák által végzett munkát is, és hozzájárulásukat a GDP-hez. Az államnak a szegénység leküzdéséhez és a szociális kirekesztés leküzdéséhez kellene orientálódnia, hiszen nehéz ebből a csapdából kikerülni. Köszönöm. Ezzel zárul a spontán hozzászólások köre, most pedig Beresz asszony kapja meg a szót, a jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Talán megmondhatná Bározó úrnak, hogy szerettük volna, hogyha részt vesz ebben a vitában, ugyanis ez az első vita, ami a növekedési éves célokról szól. Ő nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a kérdéseknek, a válságból való kilábalás terén. Esetleg elmondhatná neki azt is, hogy a parlament nem lesz könnyű partner, és a gazdaságirányítási csomag azt szükségelteti, hogy a bizottság még nagyobb figyelmet szenteljen a parlament döntéseinek azt is mondja meg neki, legyen kedves, hogy a Lisszaboni szerződés teljes végrehajtására oda fogunk figyelni, így a kilencedik cikkre is, amely előírja, hogy a szociális kérdés horizontális kérdésként kezeljük, és ezt mi nem szeretnénk pusztába kiáltani vizsgálatot szónak megtartani minimális felülvizsgálatot akar a szerződésnél. Nos, minden potenciál ott van a 9-es cikkben, a növekedésnél figyelembe kell venni ezt is. Az is meglep engem ebben a vitában, hogy időnként az az ember érzése, hogy a bizottság a válság körülményei között a régi receptekhez nyúl vissza a munkaerőpiac reformját veszi elő a 2000-es évek elején a rugalmasságot hangoztatták, még csak nem is a flexicurity-t, hanem a rugalmasságot. Aztán teltek az évek, és még a válság előtt azt mondták nekünk, hogy ahhoz, hogy munkahelyek legyenek, nem elég a növekedés, és hogy maga a munkahelyteremtés a lényeg. Most látom a versenyképességről szóló vitában, hogy a munkahelyteremtésnek hátat fordítanak, és ez engem nagyon aggaszt. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Beresz asszony. Most pedig Andor úré, biztos úré a szó az Európai Bizottság nevében. Tessék! Uh, uh. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Nagyon méreható, ösztönző vitát hallottunk, és szeretnék válaszolni a főbb felvetésekre, amelyek kérdés vagy kommentárok, megjegyzések formájában hangzottak el az gazdasági szemeszterrel, a 2020-as stratégiával. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a helyére tegyük a képet, egyrészt a dokumentumokat és a gazdasági helyzetet is az Európai Unióban kellemetlen igazság, hogy Európa kilábalásban van. A múlt évben is már volt növekedés az Európai Unióban, azonban nem valamennyi tagállamban. És itt van a második része a kellemetlen igazságnak, hogy nagyon törékeny és megosztott ez a kilábalás. A bizottság megvizsgálta ezt a helyzetet ö, mérehatóan, és ennek megfelelően alakította ki a politikákat. Fenn kell tartanunk és meg kell erősítenünk a kilábalási folyamatot, és foglalkoznunk kell a megosztottságot okozó dolgokkal is. Nem lehet ezt azonban úgy csinálni, hogy a gyenge pontokkal ne foglalkoznánk, amik a pénzügyi monetáriás kérdés területen vetődtek fel. Ezért fontos az Európai Uniónak a gazdaságirányítási és monetáris politikája. Fontos, hogy a prioritásokat figyelembe vegyük, azonban ezeket sajnos nem minden, mindig és mindenki ismeri el. Minden egyéb politika ebben a fázisban eh, ennek kell kell, hogy alávetésre kerüljön. Meg kell erősítenünk a növekedést, eh, hogy ez eh, erősebb legyen, nagyobb pénzügyi stabilitásra van szükség, és ennek érdekében is adókonszolidációra is szükség van. Elkerülhetetlen, hogy az elkövetkezendő években a fiskális, az adókonszolidáció az lekerül, megmaradjon a fontos pontok között. A ciklikusságot is figyelembe kell venni, amit a tagállamok a, a recesszió és egyéb válságok miatt alkalmaztak. Olyan megoldásokra van szükség, ami a keresletet nem ássa alá a gazdasági területen, és a okos konszolidációra van szükség, ami megtartja az Európai Unió gazdaságának integritását. Azonban és ebből le kell vonnunk a következtetéseket. Az euró stabilizációja nagyon fontos. Mondhatnék itt erősebb kifejezéseket is, de mindenképpen arról van szó, hogy stabilizálni kell az eurót, a monetáris uniót, a gazdasági monetáris uniót, és a gazdasági elemét különösen ennek a két pillérnek. Engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést, anélkül, hogy megválaszolnám. A kérdés az az, hogy a gazdasági ágazatnak a megerősítése az lehet-e sikeres akkor, hogyha nem teszünk többet a bérkoordináció területén és a bérek alakulásának területén. És amikor ezt mondom, és amikor ide ér vesszük azokat a javaslatokat is, amik az éves növekedési tanulmányban vannak, akkor itt a szociális párbeszéd de fontosságát nem hanyagoljuk el, sőt ellenkezőleg. Vannak országok, ahol nagyon erős a, a hagyománya ezeknek, és kisebbek a veszteségek, a, alacsonyabb a munkanélküliség is ezekben az országokban, és ezért azt mondjuk, hogy más tagállamokban is célszerű lenne megerősíteni a, a szociális párbeszédet, és mint Németország, vagy Ausztria, vagy Hollandia kisebb rugalmassággal tudtak reagálni. Fontos a szociális párbeszéd európai szinten is, és ez új háromoldalú fórumot fog létre, létrejönni márciusban, éppen annak érdekében, hogy ezt a koordinációt és ezt a párbeszédet kibontakoztassuk el kell, hogy utasítsam olyan kategórisan azt a megállapítást, hogy a bizottság az a szokásos módon végzi a feladatát, hogy business as usual. Nem, minőségileg és tartalmilag is új kezdeményezéseink vannak. A pénzügyi szabályozás területén egy nagyon ambiciózus célkitűzéseink vannak. A 2020-as stratégiával kapcsolatban az iparpolitikát átrajzoltuk európai szinten. Sokkal többet tesz ez a munkahelyek megtartása és a versenyképesség érdekében. és számos innovatív megközelítésünk van, amik azt célozzák, hogy megtaláljuk a finanszírozási forrásokat és a befektetéseket segítsük. Az innovatív pénzügyi eszközök területén is sokat léptünk. Ezért fontos az energiahálózatoknak a kibontakoztatása Európában. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az energiapiac fejlődni tudjon, és létrejöjjenek azok a szükséges infrastruktúrák, amik ehhez kellenek. A mikrofinanszírozási lehetőségeket is elindítottuk, a parlament, a tanács, konszenzusát is kértük ehhez, és ez lehetővé tette a múlt évben, illetve a múlt héten, el tudtuk indítani az első, első Európai Uniós mikrofinanszírozási lehetőséget, és további ilyenek vannak folyamatban, ami segíti azokat, akik vállalkozásba kívánnak kezdeni, esetleg munkanélküliséget követően, vagy akik mondjuk egy gyermek megszületését követően kérnek, készülnek visszatérni a piacra vagy akik már, akik ugyan dolgoztak, de egy más típusú munkát akarnak vállalni 50 vagy akár 60 éves kor felett is. Amikor a foglalkoztatási politikákról tárgyaltunk, nagyon jó példa erről a magyar elnökség által Gödöllön elnökölt ülésen, arra összpontosítottunk, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat, de hogy lehet a legnehezebb helyzetben lévő csoportok esetén, és itten elsősorban a fiatalokat említeném. A fiatalok munkanélkülisége egyes tagállamokban valam, valóban drámai mértéket ér el. Vannak tagállamok, ahol ö, szerencsésen ö, alacsony ez a, ö, az arány, de más tagállamokban, például Spanyolország, Spanyolországban, balti államokban tragikus szintet ér el a fiatalok munkanélkülisége. A kormányok figyelmét felhívtuk erre, és komplex politikák szükségesek ehhez, oktatás, munkaközvetítés és egyéb intézkedések is szükségesek. Azonban a fiatalok nem az egyetlen problémát jelentik, ugyanilyen probléma az idősebbek foglalkoztatása, ezért indítottuk el az aktív korúak programját 2012-re. Vannak intézményi kérdések is a foglalkoztatás politikai irányelvekkel kapcsolatban, Ezekkel foglalkoznunk kell, illetve tartalommal kell ezeket megtölteni. Egyértelmű feladata van ebben a 181-es cikk értelmében az Európai Parlamentnek is, és az útmutatásokat nak megerősítése van szükségük azért, hogy ezt 2014-ig így kívánjuk továbbvinni, és stabilá kívánjuk tenni, és nem szeretnénk, hogyha az éves felülvizsgálatok ezt csorbítanák. Tehát, jobb, hosszabb időszakra vizsgálódni a növekedési vizsgálat az ugyan éves. Az is igaz, hogy fontos ezeknek a felülvizsgálatoknak a megoldása, és ezt 2020-ra kapcsolatban nagyon komolyan veszi a bizottság. Az Európai Parlament bevonásra fog kerülni a vitába különböző fázisaiban. Itt utalnék a többéves pénzügyi keretekre, valamint az Európai Uniós költségvetésre, a 2020-as prioritásokra és az parlamentet továbbra is tájékoztatni fogjuk a nemzeti reformprogramok előkészítéséről, úgy, ahogy, csak úgy, mint az országspecifikus ajánlásokról, ahogy ezek megvannak. Világos, hogy aggodalom van a 2020-as programmal kapcsolatban, a 2020 a, ami a Lisszaboni stratégiának a tele. Fel lehet persze tenni a kérdés, hogy miért gondoljuk, hogy most jobbak az esélyek egy kisebb, fókuszáltabb céllal és megvalósítással. Úgy gondolom, hogy csak az Európai Bizottság az, amely biztosíthatja azt, hogy konzisztensek legyenek ezek a különböző kezdeményezések. Különböző ö, dolgok vannak folyamatban, és oda kell figyelni arra, hogy egyik sem hason a másik ellenébe a 2020-as, az egységes belső piac, kohéziós politika, ezek egyike sem sérülhet, miközben valamennyit folytatni kell határozott módon, és biztosítani kell, hogy valamennyi, mind a 27 tagállam ezekben részt vehessen, részt vegyen a bizottság természetesen ellene van minden kétsebességes Európa elképzelésnek, és fontos, hogy a kilábalásból ne legyen politikai megosztottság. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Martonyi miniszter úr zárja le a vitát, tessék. Mikrofon nincs bekapcsolva. Mindenek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon konstruktív és hasznos vitáért. Szeretnék külön köszönetet mondani Beres asszonynak, kiváló jelentést készített, és nagyon fontos észrevételeket tett, bírálatokat tett. Lehet, hogy másként olvassuk a valóságot, Nanette a Hübner asszony említette ezt a válság és a kilábalás vonatkozásában, de úgy gondolom, hogy egy dologban minnyáján egyetértünk. Mégpedig abban, hogy senki sem érdekelt a munkahelyteremtést mellőző kilábalásban Minnyáján azzal küzdködünk, hogy a fiskális konszolidáció és a növekedés, munkahelyteremtés egyszerre valósulhasson meg. És a fiskális figyelem, fegyelem, illetve a munkahelyek számának növelése egyszerre kellene, hogy megvalósuljon. Gazdasági kérdésekkel kapcsolatban most van egy átfogó megközelítésünk, csomag javaslat, ahogy egyesek mondják, egy pakét, a legtöbb összetevőjéről beszélt Andor biztos úr. Ami az elnökséget illeti, csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy két dologra kell összpontosítanunk a csomag összetevői közül. Egyikük egyértelműen az európai szemeszter alkalmazása, végrehajtása. Először kerül erre sor, először végezzük el ezt a gyakorlatot, és ennek nagyon nagy kihatása lesz az egész európai integrációs folyamatra. Két dolgot említenék nagyon röviden. Egyrészt azt, hogy nagyon szoros a határidő, ezt mindenkinek be kell tartania. Másfelől pedig a fő célokat el kell érnünk, a headline targeteket, és ez minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a végső határidőket ne halasszuk el. A tagállamoknak tehát be kell tartaniuk a határidőket, foglalkoztatási téren és innovációs téren is, no meg az energetika terén is, az energiapolitikában nagyon sikeres ülést tartott február 4-én a tanács, és ez sokunk számára áttörést jelentett az integrált energiapiac felé, ami illetve az energia hatékonyság terén, sőt a külső energiapolitikában is döntések születtek. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni a szegénység elleni küzdelmet, a szociális befogadás érdekében végzett erőfeszítéseket, és szeretnék gratulálni az állásfoglaláshoz, amit a roma integrációról most fogadott el a parlament. Külön köszönetet szeretnék mondani eh, Járóka Líviának, aki döntő szerepet játszott a jelentés eh, előkészítésében és elfogadásában, elfogadtatásában. Nagyon hasznos eh, ez számunkra, hiszen sokat foglalkozunk az európai keretstratégiával a roma integráció kérdésében. Még egy dologra szeretnénk összpontosítani a hat jogalkotási szövegre, szeretném biztosítani Szilvi Gulárasszonyt, hogy nem csak meghallgatni akarjuk a parlamentet, hanem szeretnénk és kell is megállapodásra jutni a parlamenttel, a rendes jogalkotási eljárás keretében mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a folyamatot felgyorsíthassuk, és a magyar elnökség végére lezárhassuk. Nem szeretnék belemenni az átfogó csomag többi elemének részleteibe, csak egy dolgot hangsúlyoznék még a tanács teljes mértékben, tiszteletben kívánja tartani a közösségi módszert, semmilyen fenntartásunk nincs ezzel kapcsolatban. Többször mondtuk korábban is, a Lisszaboni szerződés sok mindent megváltoztatott. Alapvető átalakulás jött létre a hatáskörökben. Ezzel tisztában vagyunk. A Lisszaboni szerződés viszont az európai architektúra lényegét nem változtatta meg, vagyis a közösségi módszeren nem változtatott. És mi szigorúan tartjuk magunkat ehhez a módszerhez, illetve szigorúan tartjuk magunkat a szerződéshez hogyha az Európai Tanács konklúzióit, a február 4 Európai Tanács konklúzióit elolvassák, azt találják benne, hogy mindent a szerződésnek megfelelően kell tennünk. Az utolsó észrevétele nagyon rövid lesz, a pénzről szól, ahogy rámutatott Léna Ekasszony, a szakpolitikákhoz pénzre van szükség, finanszírozásra van szükség. Csak egyetérteni tudok ezzel, de nagyon jól tudjuk, hogy nézeteltérések vannak Mindjárt be is fejezem, elnök asszony. Tehát nézeteltérések vannak a tagállamok megközelítésében. Csak egy dolgot hangsúlyoznék most az elnökség szemszögéből. Mi nagyon melegen ajánljuk, hogy először a tartalomról, az érdemi kérdésekről folytassunk vitát, és csak utána a pénzről, az erőforrásokról. Ez egy hosszú vita lesz, nagyon hasznos kohéziós politikát, energiapolitikát, mezőgazdasági politikát érintő előkészítő vitákat folytattunk már le, de időnként azt mondják, hogy nem szabad az ekét az ökör elé fogni, vagy a szekeret a lovak elé. Segíteni kell ebben a vétában, és a végén kell a pénzről megállapodni. Mindenkinek még egyszer gratulálok, köszönöm szépen a segítséget. Tisztelt kollégák! A közös vita lezárult, hat javaslat érkezett szavazásra. Az Európa 2020-as stratégia tárgyában van egy állásfoglalási javaslat a tagállamok politikájára vonatkozóan a foglalkoztatás politika ágazatában. A szavazásra holnap kerül sor 12 órakor azon témákat illetően, amelyekről az imént vitáztunk. Odi úr Ügyrendi kérdésem van. Tisztelt elnök asszony, miniszter úr jogosan említette a szerződések tiszteletben tartását, és azt is hangsúlyozta, hogy február 4-én volt egy európai tanácsülés. Szeretném tudni, hogy a szerződés 15. pontja értelmében az Európai Tanács elnöke mikor fog eljönni, hogy beszámoljon az Európai Parlamentnek a negyediki tanácsülésének az eredményeiről, mert ahogy jól tudom, most nem jön ide. Elnök, rendben, feljegyeztük.